ipari szektorra gyakorolt lehetséges hatása. Először a bizottságnak adom meg a szót. De Gücht tessék öné a szó az Európai Bizottság nevében. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Európát nagyon aggasztja a pakisztáni árvizek hatása az egész országban pusztított az árvíz, és mérete történelmi nagyságrendű, óriási az emberi szükség, és mi ugyan azonnali és jelentős támogatást nyújtottunk, különös tekintettel Pakisztán biztonsági <clears throat> funkciójára a régióban. Az Európai Tanács szeptember 16-án rövid, közép és hosszú távú tervet fogadott el a jövőbeli fejlesztési célokról Pakisztán kapcsán. Az EU bőkezően adakozott, az humanitárius segítnyújtás most 320 millió eurót is már elért, ezt részben készpénzben, részben pedig tári segítségben jutottuk el. Ez az össz e, globális segítség 60%-a. Az Európai Tanács felismerte, hogy a sürgősség miatt kereskedelmi intézkedésekre is szükség lehet, ahhoz, hogy a gazdaság helyreállhasson Pakisztánban. A kereskedelem hosszú távú válaszunk, a kereskedelmi könnyítések hosszú távú válaszunk részét képezik. A bizottság október 7-én ezért ajánlást fogalmazott meg unilaterális könnyítések érdekében az import-export terén. Ezt most a tagállamoknak eljutattuk. A bizottság gyakorlatilag azt javasolja, hogy 70-nél is több termék családban 25%-kal million euros. csökkentsük a terheket, egy 900 milliónyi lehet így a kereskedelem volumene, 100 millióval növelhető a kereskedelem volumene Pakisztánnal. Az újjáépítés ezt középtávon, ez középtávon segítheti, és nyilván ezek az intézkedések átmenetejek lesznek, három évre gondoltunk, Tekintettel arra, hogy Pakisztán főleg textíliákat exportál, ennek nagy az aránya az ő export palettájukon, ezért és az etanol export is jelentős. Ha a parlament és a tanács meg tudunk egyezni, hogy mik legyenek ezek a könnyítések, akkor január 1-én ezek már életbe is léphetnek. Együttműködünk persze a WTO tagjaival is, ahol, annak érdekében, hogy megkapjuk a kivétel le státuszt a WTO-tól, és ezek a kereskedelmi könnyítések gazdaságilag értelmesek kell, hogy legyenek, ugyanakkor figyelembe kell venniük azt, hogy az Európai Unió mely iparágai sérülékenyek, és ezért arra gondoltunk, hogy először ezeket mérjük föl, hogy hol nem szabad, és különösen a textilipar ilyen Európában nem szabad ártanunk a saját iparunknak azáltal, hogy segítséget nyújtunk. A Pakisztánból, ha megnövekszik 100 millióval az importok mértéke, akkor ez 24 milliárd eurónyi hiányt generálhat a mi exportunkban, ezért az EU szolidaritását mindenképpen nagyra kell, hogy értékelje a világ. A kereskedelem biztos, hogy a kereskedelem fellendítés segítése biztos, hogy segít Pakisztánnak. Megpróbáljuk elmagyarázni a tagállamoknak és a választóknak, hogy ennek mi az értelme. Köszönöm szépen! elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Egyelőre a frak... először a frakciók hozzászólói következnek az Európai Néppárt frakciója nevében. Melő úr, három percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden együttérzésem pakisztáni és a szenvedőké, de ez a döntés Európa számára tragikus, különösen olyan országok számára, amelyek, mint például Görögország, Portugália vagy Spanyolország nagyon megszenvedték a válságot. Ott van például a textilipar. A textil áruk az export 11%-át teszik ki. Bizonyos termékek esetében több mint 80%-a a termékeknek Portugáliából kerül ki. Lehet, hogy az Európai Bizottság szemében ez elenyésző, de Portugália számára ez nagyon jelentős. Nos, hogyha az Európai Bizottság arra kényszeríti ezen tagállamokat, hogy komoly megszorító intézkedéseket tegyenek, és utána pedig ellentmond saját politikájának azzal, hogy munkahelyeket szüntet meg, azáltal, hogy a pakisztáni exportot segíti, hát ez mindenképpen a rendes versenyszabályok felborítása. Én nem a protekcionizmus híve vagyok, de mindenképpen az egészséges piaci viszonyokat meg kell védeni. Ezen döntés értelmében pakisztáni termékek juthatnak el Európába, igen alacsony áron, ezzel nem tudunk versenyezni itt Európában, hiszen a verseny Pakisztánban egészen más jellegű, mint Európában. Úgy vélem, hogy ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt. A pakisztáni cégek nem fizetnek nem fizetnek ö, jutatásokat, szociális jutasa, jutatásokat a dolgozóiknak, nincsenek környezetvédelmi megfontolásaik, akár gyermekeket is alkalmazhatnak, és közegészségügyi, illetve nyersanyaggal kapcsolatos normákat sem kell betartaniuk. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ilyen döntést hozni, mielőtt ezen döntés negatív hatásait felmérnénk Európában. Nagyon sok európai cégnek kell majd bezárnia, csődbe mennek majd, és megnő a, a munkanélküliség az érintett európai országokban, például Portugáliában. És valakinek ezért felel, felelnie kell majd. Hogyha mégis véglegesítik ezt a döntést, akkor kérem figyeljenek oda néhány dologra. Például határozzák meg a kvótákat. Az etanol esetében ez megvan, de a textiltermékek esetében még hiányzik. Vagy ott van az áfa. Képzelj csak el, hogyan alakul a versenyhelyzet, hogyha Pakisztánból érkeznek be áruk. Pakisztán, azt gondolom, hogy Pakisztán nem kerülhető ki. Mello úr. Martin úr kap szót a szociális demokraták nevében. Én értem, amit a biztos úr mond, de nem értek vele egyet. Üdvözlöm azt, hogy bizonyos importokat meg kell segíteni. Pakisztánnak nagyon nehéz volt az utóbbi néhány évtized, és most különös tragédia érte. A terrorizmus elleni harc is nagyon sokba, mint egy 40 milliárd USA dollárba került az országnak, és ezt most ez a pusztító árvíz, illetve a 2004-es cunami most még megfejelték. Úgyhogy az ország a padlón van. Szerintem Pakisztánnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kereskedjen velünk nagyobb volumenben, mint eddig. Ez egy intelligens javaslat. million euros a year. És mindaz, amit a Pakisztán nekünk hát ide exportál, az érezhetetlenül kicsi mennyiség lesz az európai piac mértékéhez képest, és a Pakisztánnal kapcsolatban álló országokra is pozitívan hathat. A minden preferencia szabálynak van ilyen másodlagos hatása. Úgy gondolom, a bizottsági javaslat az is, azért is jó, mert átmeneti, és nem akarja a GSP határozatokat felülírni, csak kivételt kér aluluk. Pakisztánnak szüksége van erre az időre, hogy az emberi jogi területen is előre tudjon lépni. Tehát szükség van egy gyors segélyre, és ugyanakkor pedig a pakisztáni kormányt nem hagyhatjuk ezután magára. Kell egy középtávú terv is, hogy Pakisztán következő éveit tervezni tudja. Remélem, hogy a Parlin parlament majd ebben segít. Köszönöm, Martin úr. Most pedig Rinaldi úr következik a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr, tisztelt kollégák! A mai vitán két dologról kell, dologról kell beszélni, a szolidaritásról, hiszen a természeti katasztrófák esetén mindenképpen meg kell adnunk a szükséges szolidaritást az érintett országoknak, a másik pedig, a másik témánk pedig a kereskedelmi szükséglet. A két dolgot ki kell egyensúlyozni. Úgy tűnik, hogy a bizottság Pakisztánt szeretné támogatni, és azt gondolom, hogy helyes az, hogy nem csupán humanitárius segélyt nyújtunk Pakisztánnak, hanem a társadalmat akarjuk segíteni. Nos, a textil termékek exportja legjelentősebb Pakisztánból. Így aztán elég logikus a bizottság, a bizottság döntése. Mi a frakció részéről úgy gondoljuk, hogy sokkal üdvözlendőbb ez a fajta megoldás, mint hogyha, mintha pusztán humanitárius segélyt nyújtanánk azt kérjük a bizottságtól, hogy ne legyenek naívak. Pontosan ismerjük, hogy bizonyos tagállamok nagyon súlyos helyzetben vannak, különösen a textilipar, és hát ne felejtsük el azt, hogy ma délután éppen azt vitattuk meg itt, hogy nagyon komoly problémák vannak, az illegalitást sem, illegalitást sem könnyíti meg a dolgot. Tehát válságban az európai textilipar nem értem, hogy miért, a bizottság miért gondolja úgy, hogy az európai, az európai textiliparnak kéne megfizetni a pakisztáni katasztrófát. Azt gondolom, hogy el kell kerülni azt, hogy az európai textilipart még súlyosabb válságba taszítsuk. Itt van például annak a lehetősége, hogy az elektromos energiához való hozzáférésüket olcsóbbá tegyük. Úgy gondolom, hogy a Pakisztánnak nyújtott segély elfogadható lesz hosszú távon is, tehát fenntartható lesz, és pontosan erre van szüksége ennek az országnak. Köszönöm szépen. Egy kicsit az időre is ügyeljenek, kedves kollégák. Most pedig a konzervatívok nevében Vilovcsic úr, parancsoljon. Dziękuję, pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, panie... Köszönöm szépen a szót, hölgyeim és uraim, biztos úr. Azért gyűltünk ma össze, hogy az Európai Bizottság egy javaslatát értékeljük, hogy mi lehet annak a hatása, hogy a 14 millió ö, hajléktalannak most milyen segítséget nyújtunk, és ennek milyen hatásai lehetnek. Az egész világ szenved, ha Pakisztán szenved, mert Pakisztán a legnagyobb termelője a világnak, és a termés is gyakorlatilag tönkrement és a ruhák ára ezért fel fog menni, mert kevés a nyersanyag. A legtöbb pakisztáni textilipari terméknek az alapanyaga a gyapot. Egyébként a gyapotot felhasználják például a pénznyomás során, a cellulóz kinyerésére is, és egyéb célokra. A válság idején most ez különösen súlyos, hogy az árak növekedni fog. Portasz úr egy percben a GUE nevében. Nos, ott vannak olyanok, akiknek jót tesz az, hogy a pakisztáni áruk az európai piacra kerülnek, de vannak olyanok is, nagy cégekre gondolok, amelyek a katasztrófa a területeken kívül helyezkednek el, és ők is profitálnak az Európai Bizottság javaslatából. Ez is, reál, ez is a realitáshoz tartozik. Tehát nem a betegek, a gyerekek, a, a szegények, a rászorulók számára jó ez a döntés, hanem a gazdagok számára. Azt gondolom, hogy az éghajlati katasztrófákat használjuk fel arra, hogy komoly üzleti lépéseket tegyünk, ez elfogadhatatlan. Kérem, így gondolkodjunk. Köszönöm szépen, Portas úr. Dátmus úr kapszott. Köszönöm, elnök asszony. Régen nagyon kritikusan léptem föl Cameron miniszterelnökkel szemben, Ugyanakkor Cameron miniszterelnök úrnak teljesen igaza van, amikor kereskedelmi preferenciákat kér Pakisztán számára. Kér, mondtam én. A kérés az, amit egy brit miniszterelnök megtehet. Amióta az EU-hoz csatlakozott, az Egyesült Királyság a világ ötödik legnagyobb gazdasága, és még sincs autonómiája a kereskedelmi ö, szabályainak meghatározásában. A saját commonwealth ének területén sem. Tehát az EU-tól kell kérni ezt. Teljesen egyetértek David Martinnal. Pakisztán nem csak fejlődő ország, amelynek 170 millió lakosa van és stratégiai helyzetben van, hanem olyan ország is Pakisztán, amelynek legalább 30 nukleáris atomtöltete van. És ha a pakisztáni állam összeomlik, akkor ennek a hatása a világ biztonságára katasztrofális lehet. A kereskedelmi preferenciák Pakisztán részére talán egy kicsit enyhítenek a helyzeten, és megakadályozzák azt, hogy az állam összecsukoljon. Folytatjuk, Kaspari úr az új hozzászóló. Parancsoljon! Igen, tisztelt elnök asszony! tisztelt kollégák! Azt gondolom, hogy vissza kell emlékeznünk arra, mennyire drámai volt a helyzet néhány héttel ezelőtt Pakisztánban, és egyelőre számos területen ez még mindig így van teljes. Nagy területeket öntött el, nagyobbakat, mint a tagállamok időnként az ár. Milliók, százezrek szenvednek a szegénységtől, az infrastruktúra tönkrement, az utak, az iskolák, a kórházak, a vállalatok mentek tönkre. Ez számos ember egzisztenciája ment tönkre, el se tudjuk képzelni, mi történik ott. És abban egyetértünk, hogy segítenünk kell. A probléma az, hogy ahogy ezt németül mondjuk, hogy megmosakszom, viszont nem akarok nedves lenni. Tehát arról van szó, pénzbe kerül a pénzügyi segítség, és persze a költségvetés más helyein ez hiányzik. Az a közvetlen segítség, amit természetesen itt el tudunk képzelni, vagy a közvetett segítség, amit el tudunk képzelni, ez a kereskedelmi könnyítések témája, és teljes joggal kell ezen vitatkoznunk. A bizottság azt javasolta, hogy az, ne az általános preferenciarendszert alkalmazok erre, és a jelenlegi megoldást bölcsnek tartom, hogy a VTO-n keresztül menjünk, és segítsünk abban, hogy önmagukon segíthessenek az ottaniak. De szerintem számos kérdés nyitva maradt, milyen tényleges hatások vannak az iparra és az Európai Unióra. Ha megnézem a bizottsági dokumentumot, hogy hogyan kívánnak szabályozni, akkor az elején az szerepel a leírásban, hogy a netto import az Európai Unióban mondjuk 100 millió euróval fog növekedni. Ez tényleg fenntartható, hosszú távú segítség Pakisztánnak. Ez tényleg hozzá fog járulni ahhoz, hogy komoly összegek induljanak el, amiről itt beszélünk. Másrészt pedig a vámbevételek csökkenése 80 millió euróval, hát ez a költségvetés szempontjából jó, tehát észszerűen 80 millióról lemondani a vámterületen, csak azért, hogy 100 milliós importnövekedést biztosítsunk. Jók ezek a számok? Én azt várom a bizottságtól, hogy az egész kérdésben offenzív információ hagyjáratot indítson. Segítenünk kell Pakisztánnak, kész vagyok a saját választókörzetemben, itt az egész Európai Unióban elmondani az embereknek, hogy tennünk kell valamit, és valaki mindig fizet a végén. De meggyőződésem, biztos úr, hogy ma este ragadja meg az alkalmat, és a következő napokban és hetekben is ragadja meg az alkalmat, hogy az Európai Parlament több mint 130 képviselőjének legtöbbjét győzze meg, hogy ezek jó intézkedések, és keressék meg az utat arra, hogy azokat tagok, vagy a munkatársak, akik Portugáliában, Olaszországban, az adott területen dolgoznak az Európai Unióban, tehát összességében tényleg lássanak perspektívákat és utakat, amelyeken el tudnak indulni. Ez lesz a feladat, hogy egy néhány héten, hónapon belül megkapják a javaslatokhoz a többséget az Európai Parlamentben. Azt gondolom az összes érintettnek sokat kell még dolgoznia és tájékoztatnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kaspari úr, Szuszta úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy az Európai Unió tagállamai nagyon komoly válságon mennek keresztül. Növekedési problémáink vannak, nagy a munkanélküliség. Felteszem a kérdést, hogy mi a logikája mindennek? A bizottság nagyon furcsán lép fel nemzetközi kérdésekben. Ez a javaslat, a bizottság javaslata, és nagyon sok ipari ágazatot áldozna föl Európában. Különösen érintett a ágazat. Felmerül a kérdés, hogy ilyen helyzetben miért így kell fellépnünk. Sokan azt is fölvetették, hogy a nemzetközi porondon az Európai Unió szeretne főszerepet játszani. Véleményem szerint nem erről van szó, és arról sem, hogy a terrorista vagy másféle félelmeket csökkentsük. Az igazság az, hogy még az özönvíznek sincs ehhez, illetve az árvíznek sincs ehhez komoly köze. Az igazi ok az, hogy egy ipari ágazatot próbál büntetni az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy a nagy multinacionális cégeket előtérbe helyezze és előnyös helyzetbe helyezze. Ez itt az alapvető elképzelés, és ez mindenképpen gazdasági növekedés, foglalkoztatás politikai szempontból hibás lépés. Európában igazi gazdasági növekedésre van szükség, ezért ezért azt kell elérni, hogy az Európai Unió többet exportáljon a nemzetközi piacra, és minőségi termékeket. Karim, ja Karim úr, két perc. Elnök asszony, meg szeretném köszönni biztos úrnak és a kollégáknak, Mártin és Kaspari kollégáknak a segítséget jelentő megjegyzéseket. Az árvíz hatásait saját magam is láttam, óriási elpusztítás, és az árvíz pusztítása a Pakisztán történelem legnagyobb természeti katasztrófája. Semmihez nem hasonlítható, sem az ország történetében, sem a világban. Szeptember 22-én találkoztam a pakisztáni miniszterelnökkel, és nagyon örült annak, hogy az Európai Unió támogatást nyújt, és hogy bátran kiáll Pakisztán mellett. Garant garantálnunk kell, hogy megfelelő módon lépünk föl. A bizottság most a jogalkotási javaslatában több mint 70 termék esetében több mint 70 százalékos könnyítést adna Pakisztánnak, 100 millió eurónyi többletet jelenten ez az országnak. Politikai megállapodásra van ehhez azonban szükség az EU vezetői között, és akár még nagyobb összegről is szó lehetne, hogyha konkrétan és együttműködve lépünk fel, hiszen mi vagyunk Pakisztán legnagyobb kereskedelmi partnere. Hallom a kollégák aggodalmait, akik az európai textilpiacot védenék. Fair módon kell eljárnunk, ugyanakkor az ambícióinkról sem szabad leadnunk olyan hiteles segítségnyújtásra van szükség, amely megfogható segítség Pakisztánnak, ugyanakkor figyelemmel van a saját iparaink érzékenységére, illetve más WTO tagállamok érzékenységére, különösen a kevésbé fejlett országok érzékenységére. Szerintem ez a javaslat bátor, ambiciózus és mégis fair, és a pakisztániaknak is valós segítséget nyújt. Kérek Karim, a kíros Higgins Köszönöm szépen, Higgins úr. Köszönöm szépen. Pakisztánban 20 millió embernek van szüksége azonnali segélyre. Több százezer gyerek van, akinek nincs hol aludnia, és éheznek. Nagyon fontos az, hogy a kis gazdáknak, illetve a földtelen gazdáknak megélhetést biztosítsunk jelenleg, a föld birtokosoknak kényekedvének vannak kitéve. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen az élelmiszer láncot kell a lehető leggyorsabban helyreállítani, de a föld osztás alapvető előfeltétele ennek. 140 évvel ezelőtt az írek nagyon komoly harcot folytattak a földosztással kapcsolatban. Mindenképpen a munkásokat és a gazdákat kell megvédeni, nem a földtulajdonosokat, nem szabad az iparosok és a földtulajdonosok malmára ö, hajtani a vizet. Azt gondolom, hogy sokkal jobb sokkal jobb lenne világpiaci ter- körülményeket teremteni. Muscardini asszony, parancsoljon két percben. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, mindannyian aggódunk a pakisztáni árvíz következményei miatt. Nagyon sajnálatosnak tartjuk a helyzetet. Meghallgattuk a bizottság javaslatát, illetve az állam és kormányfők javaslatát. A bizottság javaslatának lényege a textilipari áruk vám tarifájának csökkentése. 200 millió eurót tesznek ki a pakisztáni textil, textil exportok, és azt gondolom, hogy olyan helyeken is, olyan helyeket is érintene ez a, ez a döntés, amelyeket nem sújtott az árvíz. Rendkívül fontos az, hogy ez a javaslat ne legyen negatív hatással az európai termék, az európai textilipar Ez azzal a következménnyel járna, hogy munkahelyek szűnnek meg. Az általános preferencia rendszert 2013-ig Pakisztánra is ki kell terjeszteni. Biztos úr. Tudjuk, hogy kivételes és egyoldalú döntéseket hoznak. Pakisztán szegény ország, és nagyon komoly katasztrófa sújtotta. Ugyanakkor jelenleg gazdasági válságot is élünk. Azt gondolom, hogy Kínát és Indiát sokkal előnyösebben kezeljük, vagy pozitívabban kezeljük, mint a szegény országokat. Azt gondolom, hogy a gazdasági válság nem szabad, hogy elmérgesítse a versenyt. Kérem, hogy korrektív, javító hatású intézkedéseket léptessenek életbe. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan el kéne gondolkodni az emberi jogok kérdésén, illetve a terrorizmus elleni harcon Pakisztán esetében. Pakisztánnak segíteni kell, de vizsgáljuk meg a régió politikai helyzetét is. Köszönöm Muscardini asszonynak. Andrész Paria, azt mondja másfél percben. Köszönöm szépen. Az idei júliusi és augusztusi augusztusi járatások több mint ezer halálos áldozattal jártak, jártak, és több száz ezer embernek humanitárius segélyre van szükség. Említette biztos úr, hogy az Európai Unió mennyivel járult hozzá a humanitárius segélyekhez, Spanyolország például 11 milliót adományozott. Ez mindenképpen segít Pakisztánnak. A tanács mandátumán keresztül a bizottság azzal a javaslattal ér, hogy 75 termékcsoport esetében, több, 75 termékcsoport esetében a vámtarifákat szüntesse meg három évre. Azt gondolom, hogy minden egyes kereskedelmi partnerünkre oda kell figyelni, Ugye Pakisztánnak a sajátosságai a textiltermelés, illetve az etanol export. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy az Európai Unió mit állít elő. Spanyolország az európai textiltermelés 17%-át teszi ki, és ennek a 17%-a pedig Valenciában, a valenciai régióban helyezkedik el. Franciaország, Olaszország és Németország is érdekelt a textiliparban. És azt gondolom, hogy ha Pakisztánból újabb termékeket importálunk Európába, akkor az csökkenti az európai ágazat esélyeit és Rossz versenykörülményeket teremt. Az imént imletette Pakisztán ipari helyzetét. Kérdezem, hogy ennek az egyezménynek a hatását a jövőben nyomon követik el. Köszönöm szépen, Fielner úr. Két percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Azt szeretném elmondani, hogy a Pakisztánnak nyújtott segítséget mindenképpen üdvözlendőnek tartjuk. Imponáló ránk nézve, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan reagált és intézkedéseket hozott. Persze pénzre van szükség az intézkedésekhez, de valójában milyen szerephez jut ez? Hiszen ezt a pénzt biztosítani lehet, egyébként egyszerűen vámokat függesztünk fel az elképzelések szerint és ez helyes döntés, gyorsan kell reagálnunk. 75 árucsoportot érint ez, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés, hogy itt felfüggesztjük a vámokat. Így tudunk segíteni Pakisztánnak. A gyorsaságnak azonban fontos szerep jut. Itt nem csak egy hosszú távú politikai folyamatot kell elindítani, hanem Pakisztánnak most kell pénzt adni, nem egy év múlva van szükség ott pénzre. Ezt meg kell érteni. Másrészt azt is szeretném elmondani, hogy nagyon komoly ellenállás alakult ki. Van egy néhány olyan ország az Európai Unióban, ahol textil gyártás folyik, és ők nem kívánják a pakisztáni importot elősegíteni Európába. De hát fogjuk fel, hogy nem erről van szó. Most kell segítenünk az európai fogyasztó szempontjából pedig ez egy jó dolog a szabad kereskedelem. A szolidaritás meg a másik fontos aspektus. Erről szól ez a döntés. Be kell mutatnunk, hogy számunkra ez egy érték, a szolidaritás. Nyilván nincs jobb ö, megoldása, támogatjuk a szabad kereskedelmet, mint a javaslatot is támogatjuk. Köszönöm szépen. A KCI eljárás keretében egy sor kolléga kért szót ami azt jelenti, hogy mindenkinek egy percet tudok adni, és akkor lehetőleg sokan tudnak hozzászélni. Kon asszony. Signora Kon. Kon asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egészen röviden el szeretném azt mondani, hogy nem tudok egyetérteni a kereskedelmi megállapodással azzal, hogy a vámtarifákat három évre fölfüggesszék. Ez különösen rosszul érinti a textilipart Európában. Olaszországra gondolok, és arra, hogy munkahelyek szűnek majd meg Olaszországban, és ez a szektor már egyébként is nagyon nehéz helyzetben van a válság miatt. Próbálunk segíteni az európai ö, ágazaton, de hogyha így járunk el, ilyen ellenkező értelmű döntéseket hozunk, akkor ö, ennek nem lesz hatás, hatása. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz elérni azt, hogy megoldjuk a negatív hatást, és mindenképpen az exportot kéne, az európai exportot kéne támogatni. Nagyon komoly problémái vannak a Pakisztánnak. Az Európai Unió úgy tudna segíteni, hogyha utakat építeni és infrastruktúrát hozna létre Pakisztánba. Köszönöm szépen, Komi asszony, Leichtfeld úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nem könnyű tényszerűen vitázni, hogyha ugye százezer hajléktalan gyerek a tét, és több millió paraszt maradt föld és munkanélkül. Szerintem egy biztos, hogy az EU-nak gyorsan és segítenie kell. A nagy kérdés az bennem, hogy ez a javaslat valóban segíte, jó helyen segítünk-e ezzel az intézkedéssel. Én ezt elhiszem, de jó lett volna több indoklást, értelmezést hallani. És hogyha a pakisztáni iparnak segítünk, hogy a segíte valóban minden pakisztáni embernek, ezzel kapcsolatban van kételjem. A második gondolatom pedig az, hogy ha ezzel azt akarjuk elérni, hogy Pakisztán magán tudja segíteni, akkor ne rúgjunk magunknak közbe öngolt. Segítenünk kell, de garantálni kell, hogy azoknak, és úgy segítünk, akik tényleg rászorulnak. Lambert úr kapszul. Thank you, President. I just wanted to respond. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány észrevételre szeretnék reagálni. Pakisztán jelenleg saját magán próbál segíteni a pusztító árvíz után. Hogyha a gyárak katasztrofa sütött a helyen lennének, akkor most nem tudnának termelni, úgyhogy nyilvánvaló az, hogy az, ezek a gyárak nem katasztrófa sütött a helyeken vannak. Úgy gondolom, hogy ez az európai segély elenyésző ahhoz képest, hogy mik az igények. Azt tudjuk, hogy az energia, az oktatás, az infrastruktúra területén nagyon komoly segényekre lenne szüksége Pakisztánnak. A demokratikus kormánynak sokkal hatékonyabban kéne alkalmazni Pakisztánban az adó bevételeket. Nos, hogyha Pakisztánban sokoldalúbb lenne az ipar, akkor most nem annyira a textilárukról lenne szó. Meg a Kérem, hogy adjuk meg a lehetőséget Pakisztánnak, hogy saját magán segítsen a katasztrófa után. Köszönöm, Ferrer úr. A pakisztáni népnek szüksége van az európai szolidaritásra, de közben nem szabad tönkretennünk a saját textiliparunkat. Vannak más módszerek is. Sok fenntartásom van ezzel. Restrukturálni, át kell alakítani egyes régiókat, ágazatokat, és fair módon kellene segíteni. A kereskedelmi feltételek könnyítése nem hosszú távú intézkedések, ugyanakkor rövid távon katasztrofálisak hatásúak lehetnek Európában. Egy olyan időszakban, amikor eleve óriási a munkanélküliség és amikor megszűnnek iparágok. Mi Európában ugyebár azt vállaltuk, hogy munkahelyeket teremtünk, és ez a textiliparra is érvényes. Nem tehetünk tönkre munkahelyeket. A 2020, 2010-es költségvetés a textil és sú ágazatot ugye támogatja. Ez mind elmegy akkor, hogyha ilyen intézkedést hozunk. Köszönöm szépen, Morgan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem elég paradox a helyzet, elég paradox módon politizál az Európai Unió, ahelyett, hogy megvédenénk a saját lakosainkat, dolgozainkat, ellenkező lépéseket hozunk. A pakisztáni textiláruk mindenképpen nagyon rossz hatással lesznek az európai ö, iparra, 20 ezer munkahely szűnhet meg Európában, ennek jó része itt Olaszországban. Már most is nagyon nagy gondot jelent a textiláruk hamisítása és a kínai áruk dömpingje. Azt gondolom, hogy bizottság nem figyel oda arra, hogy mit jelent ez a döntés a tagállamoknak, Olaszországnak nem csak Pakisztánt kell segíteni, hanem az európai KKV-kat, hogy ki tudjanak lábalni a válságból. Mi úgy gondoljuk, hogy sokkal okosabban kéne megtervezni a lépéseket. Nikolau. Köszönöm szépen. Papa Nikolau úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami a feldolgozóipart illetni, Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a világ negyedik legnagyobb gyapot termesztője Pakisztán. A világ termelésének 9%-a folyik ott, és Európa összesen 5,5%-ról számolhat be. Tehát elmondhatjuk, hogy ez egy súlyos téma. Nyilvánvaló, az is, hogy nem akarjuk a protekcionizmust és egy liberális világkereskedelem hívei vagyunk. De hát voltak kollégák előttem, akik elmondták mindenek előtt Melo úr, akik olyan országokból származnak, ahol ez a gazdaság erős. Portugál, olasz és egyéb kollégák szóltak ehhez, tehát és Görögország nevében csatlakozni tudok. Nekünk ez egy sor problémát jelent. Persze támogassuk Pakisztán, de azért ellenőrzött módon kell ezt megoldani. A bizottságtól azt kérdezem, hogy mennyiben vannak olyan mechanizmusaink, hogy biztosíthassuk, hogy az a támogatás, amit Pakisztánnak nyújtunk, ténylegesen eljut azokhoz, akik igényt tartanak rá, és hogy nem csípnek le belőle és nem az európai lakosság vállalatok terhére történik ez. Köszönöm szépen. Papa Nikok úr és Kelly úr, parancsoljon. nem látok bele ebbe a helyzetbe, de elismerem azt, hogy Pakisztán stratégiai helyzetű ország, és biztos, hogy nem érdekünk, hogy instabilizálódjon az ottani kormány. Az Unió a béke a polgárok jólétére alapul, és ezeket az értékeket szeretné a világban exportálni. Tehát segítenünk kell. Csak szeretném, hogyha a bizottság megválaszolná Higgins úr és más kollégák felvetéseit, hogy van-e arra garancia, hogy az ilyen típusú segítség valóban eléri majd a polgárokat, és nem csak a kereskedők teszik majd zsebre a hasznot. Köztinger úr kap szót még. Köztinger asszony, elnézést. A pakisztáni árvíz óriási áldozatokat követelt, gyorsan segítenünk kell Pakisztánnak. A fenntartható gazdaságfejlesztés és foglalkoztatásfejlesztés a prioritás, ezekkel az intézkedésekkel segíthetünk az országnak. De nem tudom, hogy az ilyen kereskedelmi könnyítések valóban elérik-e ezt a célt. Pakisztánból előfordulhat, hogy harmadik országokba vándorol a kedvezmény által generált pénz. Én szívesebben beszélnék a bioetanolról. Azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy az etanol ö, exportjának a segítésére gondoltak, -e, ezt megvizsgálták-e, és lehetett tudni, hogy ha Pakisztán bioetanolt exportál az EU-ba, akkor közben betarthatóak-e a környezeti normák, amelyekhez mi szoktunk ragaszkodni? Eh, Köszönöm szépen. Szilvesztres úr, úgy gondolom, hogy előtte még parancsoljon volt egy további hozzászólás. Kérdésem, hogy az előző hozzászóló tudja-e, hogy most az egyszer nem segéről van szó? Itt valójában preferenciális kereskedelmi lépésekről van szó, amely lehetővé tenni Pakisztán számára, hogy saját erőfeszítésével segítene saját magát. Tudja ezt a hozzászóló? Bakaló? Köztinger asszony reagálni kíván? Azt hiszem ez a központi eleme annak, hogy miről is vitatkozok itt valójában. Nyilvánvaló, hogy végig gondolt intézkedésre van szükség, hogy fenntartható és tartós segítséget tudjuk nyújtani. Másrészt pedig felvetődik a kérdés is, hogy milyen költséghaszon számítás alapján tudunk európai szempontból dolgozni. Köszönöm szépen, Szilvesztri úr. Még mindig a kegyriáj eljárás keretében. Elnök asszony, napnál világosabb, hogy segíteni kell az árvíz sújtotta Pakisztánt. Ma azt a kérdést kell feltenni, hogy milyen módon kell segítenünk. Mi segítene legjobban Pakisztánon, és az Európai Unió hogyan járna el a legjobban? Gyorsan és hatékonyan kell eljárnunk. A hatékonysággal kapcsolatban nagyon komoly kétségeim vannak. A bizottság javaslata hiányos, sok benne a hiba, és azt gondolom, hogy ez nem elégséges, nem megfelelően hatékony ez a javaslat. Azt gondolom, hogy újabb feszültséget teremtene, illetve Európában sok, sok szegény teremtene. Hogyha az egyébként is működő ö, pakisztáni termelőket segítjük, vagy feldolgozóipart segítjük, akkor azzal azokat segítjük, akik nem szenvedték meg az árvizet, pedig pont az ellenkezőt szeretnénk tenni. Ezért úgy gondolom, hogy nem megfelelő, nem követendő a bizottság útja, nem tudjuk osztani ezt. Köszönöm szépen. Ezzel a kegyti eljárás keretében lezártuk a vitát, és biztosul reagál. Köszönöm elnök asszony a szót, mondja a biztos. Először is tisztázni szeretném a számokat. ...900 millió eurónyi kereskedelmi volumenről beszélünk. Ennek a hatása az, az európai piacra irányuló pakisztáni export 100 millió, 100 millió eurónyi növekedését jelentené, de az importokat is tekintve csak 50 millió kerülne ez nekünk, ugyanis miközben Pakisztán exportál az európai piacra egyfajta kereskedelmi eltérülési jelenség is megfigyelhető lesz, és az európai piac ott ez mindössze 50 millió euró értékben érinti. Azért szeretném ezt leszögezni, mert ugye azt mondják itt egyesek, hogy 120 ezer munkahely megszűnne miatt Európában. Mindenkinek van mobiltelefonja, a mobiltelefonokon van számológép, számoljanak utána. 50 millió euróból hogyan lehet 120 ezer munkahelyet tönkretenni önök szerint? Ha ez így lenne, akkor ez valóban súlyos baj lenne, csak ez, ez egy komolytalan összehasonlítás. Tehát nincs ilyen hatása ennek az 50 milliónak. Másodszorban nagyon is odafigyeltünk arra, hogy az európai textilipar érzékeny és nehéz helyzetben van maga is. És ez esetleg ez változhat a rossz irányba. De mi éppen ezért kivettünk olyan textilipari termékeket, amelyek valóban érzékenyek, például az ágynemű gyártás és egyéb termékcsoportok. Ugyanakkor van sok uh, félig kész termék ebben a csomagban, és ezeket lehet, hogy Európában kéne termék alakítani. Magyarul ez olcsó importot jelentene azon európai feldolgozóknak, akik amúgy is ezt csinálják, hogy félkész termékeket ö, dolgoznak föl, készterméké és dobják az európai piacra. Tehát higgyék el, elgondolkodtunk azon, hogy milyen hatásai lehetnek egy ilyen intézkedésnek. Nem akarunk nyilván ártani az európai iparnak, hiszen épp, hogy csak kezdünk kilábalni a válságból, nem könnyű az európai gazdaság helyzete sem. A gyapott exportra is vonatkozott egy megjegyzés. A, a, a gyapott piacon most hiány mutatkozik, és tény, hogy Pakisztán a legnagyobb, egyik legnagyobb gyapott termesztő. Arra gondoltam, hogyha ez a megalapodás megszületik és valahova vezet, akkor meg kell kérnünk Pakisztánt arra, hogy, hogy adjon nekünk gyapotot is e hiány piacon, hogy az európai textil termelők tudjanak miből dolgozni. Mert világszerte most gyapot hiány van. Ők viszont nem tudják feldolgozni az összes gyapotjukat. Afrikából is lehet gyapotot importálni, de ez nem biztos, hogy ugyanolyan jó minőségű, mint ami Pakisztánból jöhetne. Tehát gondoltunk ilyen dolgokra is, és nagyon oda fogunk figyelni az egyensúlyra. Végezetül pedig, elnök asszony, el szeretném mondani, hogy ha megnézzük a helyzetet Pakisztánban, akkor ö, nem szabad a két dolgot egymással szemben kiátszani, a segélyeket és a kereskedelmi könnyítés. Mind a kettőre szüksége van az ENSZ összes támogatásának 60%-át az EU finanszírozta, és a kereskedelem valóban nem egyenlő a segélynyújtással. Trade is not aid. A trade, a kereskedelem olyan segítségnyújtás, amely az, a saját magán való segítését segíti egy adott országnak. Munkahelyteremtést, gazdasági helyreállást, tehát igenis szükség van a segélyek mellett kereskedelmi könnyítésekre is. Ez nem segély, ez nem egy közvetlen segélyezés, és ilyen okok miatt nem lehet annyira fókuszálni sem a rászorulók felé. A kereskedelmi könnyítésnek általános enyhülés generáló hatása van. Nyilván a, a, a segélynyújtás célzottabb lehet, az könnyebben eljut az egyes rászorulókhoz, de a kereskedelmi segélynyújtásra is szükség van, hogy az egész ország, az ország egésze képes legyen talpra állni. Olyan régióról van szó, amely gyakorlatilag teljesen tönkretett az árvíz, a padlón fekszik a pakisztáni gazdaság, mezőgazdaság, ugyanakkor Pakisztán területe Pakisztán területének egy olaszországi részét öntött el a víz, gondoljanak bele az olasz kollégák abban, hogy az egész országuk víz alatt lenne. Tehát itt ilyen mértékű a probléma, ugyanakkor geostratégiailag Pakisztán szerepe is nagyon fontos, nekünk is nagyon fontos, a mi biztonságunk szempontjában nagyon fontos hiszen Pakisztán a védőbástya a terrorizmussal szemben. Nagyon nagy baj lenne Európa számára is, hogyha itt destabilizálódna a kormány és ez az ország. Mindent meg kell tennünk, hogy ezt megakadályozzuk. És hogy a régió stabilitása mindenképpen megmaradjon. Tehát nagyon sok mindenre kell gondolni, nagyon sokféle intézkedés összehangolt, csomagjára van szükség. A pakisztániakkal nemrégiben volt egy találkozunk egy csúcs találkozó, sok EU vezető részt vett ezen, tehát ezek alapján mondjuk azt, amit mondunk. Például Gergéva asszony is ott volt, az emberi a fejlesztési segítségnyújtás felelőse, és ők mondták, hogy gazdasági segítségre is szükségük lenne, és ez a kereskedelmi könnyítésekben nyilvánulhat meg. Szerintem ez igenis megfogható segítség Pakisztán számára, és miközben segítünk Pakisztánnak, még magunkon is segítünk egy kicsit. Köszönöm szépen, biztos úr. Lezárjuk a vitát ebben a témában. A következő napi rendi pont egy jelentéssel foglalkozik. Muscardini asszony a szerző. A harmadik ország